Dzień dobry, witam Państwa. Czy możemy... Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Megkezdhetjük a munkát? Czy już dłużej czekać nie możemy? Otwieram dzisiejsze nasze posiedzenie. Megnyitom az ülésünket. Ma egész napos ülésünk van. 12.30-ig terveztük a délelőttet. És, mint mondtam, a napirend szellemében járunk el. Hogy Kultima úr véleménye az, amelyel foglalkozunk. Mindössze 515 módosító érkezett, vagyis nem kevés. a koordináló bizottság, az Inco. az 54. cikk értelmében az MV is részt vesz a munkában. Mi és az INTA véleményt adhat az 53. cikk értelmében. Meg is adom a szót az előadónak, Huittima úrnak, parancsoljon. Yes, thank you very much, Chair. In... Köszönöm szépen. Agri bizottságként vannak eh, az 50. cikk értelmében megosztott kompetenciáink, de nincsenek teljes kompetenciáink a melléklet esetében, vagy például a trágya a termésnövelő szerek esetében, és a szennyezés szerint szerettük volna megkapni a teljes kompetenciát, de ezt elveszítettük, az a MV megkapta a teljes kompetenciát, és ez a második pontra is rávezet engem. És jó néhány módosító érkezett, de össze kell foglalni azt, hogy ezeket úgy kéne tekinteni, hogy nem kell figyelembe venni őket, például um, a szennyező hatás felmérésével kapcsolatban nem tudunk hozzászólni, azon amelyeket elfogadunk, elmennek az IMCO-hoz és az nv hez és amiket nem, amikkel nem foglalkozhatunk, azokat nem továbbítjuk, az egyszerűen nem, nem fogadjuk be. És talán ön is tud szólni egy néhány szót ezzel kapcsolatban, hogy mit is kezdünk vele. Tegnap volt egy árnyék elődő ülésünk a módosítókkal, amelyek még megmaradtak, és ahol hatásköreink is vannak, és úgy gondolom konstruktív vitát folytattunk a probléma hogy eh, nagyon sok a technikai jellegű téma, nagyon nehéz itt kompromisszumot kialakítani ilyen technikai jellegű kérdésekben. Kilenc kompromisszum született egyelőre, és a zöld hét alatt eh, továbbiakat is szeretnénk kidolgozni. A kompromisszumok, amelyek a legfontosabbak, például az innovatív, az lassan lebomló műtrágya. A második pont a minimális tápanyagtartalom, a második és harmadik pedig a körkörös gazdaság potenciális lehetőségét, és inkább állati trágyát használjunk, és nem az ásványi alapú műtrágyát vessük be és kevésbé függünk majd az ásványi importoktól ezen a területen. Látunk problémát a definícióknál egyébként, és a nitrát irányelv is szerepet játszik. Természetesen van itt valami, amit még meg kell beszélnünk a jövőben, ez a rendelet más szabályozásokat is érint, tehát áramvonalasítani kell a teljes csomagot, és a nitrát irányelv is szerepet játszik, ahol egy konfrontáció látható, ütközés a kettő között, amit még szeretnék elmondani, és kíváncsian várom a kommentárjaikat, a hozzászólásaikat. Köszönöm. Bardzo dziękuję, panie pośle. Tak, Köszönöm szépen. Természetesen az NV bizottság megközelítését ismerjük. És tudjuk, hogy egyes képviselőink, itteni tagok, tagok az NV bizottságban is, Arról kell most gondoskodnunk, hogy eh, a parlament hogy gyakrabban figyel oda az envire, mint a mi véleményünkre, vagy fokozottabban figyel oda. Ezt kell kezelnünk ezt a helyzetet, és természetesen a környezetvédelem és az agrárügy között egyfajta konkurencia alakult ki. Amikor a normákról beszélünk, a szabályokról, amelyeket a trágyára kell alkalmaznunk. Köszönöm a vitát. Egnyó úr, parancsoljon szót, kért? Sorry, Pálmus. Elnézést. Agilira asszony. Jó reggelt kívánok, elnök úr. Hojtima úr egy olyan témára hívta fel a figyelmet, amit én is sajnálatosnak tartok, hogy nincsen kizárólagos hatáskörünk a mellékletek esetében. Ugyanis egy ilyen fontos rendelet esetében, mint a trágya, mint a termelés növelő szerek, kevés hozzászólni valónk van, mert az IMCO és az ENVI sokkal erősebbek lesznek. Főleg az IMCO-ról beszélünk és az ENVI-ről, innentől kezdve ez meglehetősen sajnálatos. És az NV szakbizottságra jobban figyelnek, úgy általában tendenciájában itt a parlamentben, mint ránk. De hát persze, nekünk is az a dolgunk, hogy befolyásoljuk a többi bizottságot. Hogy Tima úrnak először is köszönöm szépen a jelentést, köszönöm a párbeszéd készségét is, és már rámutatott, hogy tegnap sor került az első árnyékeledő ülésre, a frakciós munkatársak is részt vesznek az együttműködésben, lehetőségünk volt Hollandiát meglátogatni, ez volt egy javaslat. Itt új technológiákat lehet megtekinteni. Éppen a szerves trágya esetében nagyon érdekes látni, hogy mi minden történik ezen a területen ugyanis ez a jövő, ez az az út, amelyet járni akarunk, vagy járni fogunk. Vannak azért még további kétségeim is, hogy Tima úr, után képesek vagyunk-e már most is, eh, ahogy a nő mondja, vagy szeretné, hogy szerves trágyát fokozottabban alkalmazunk. Vannak fenntartásaim, Tudom, hogy a haladás megállíthatatlan, de azért a technológiai fejlődés pillanatnyilag nincs azon a szinten, hogy tényleg szerves trágyát használjunk ugyanolyan agronómiai hatással, vagy kellő hatást érjünk el, és így alternatívaként jelentkezzen az ásványi alapú termelés növelő szerekhez képest. És köszönöm szépen az előadónak, köszönöm szépen a bizottságnak, és hát nehéz a téma, mert technikai sok munkát igényel. Intenzíven kell dolgoznunk képviselőként is ezen, és nyilvánvaló technikai támogatásra is szükség van a munkatársaink részéről. Miró és Magdaléna az, akik külön köszönetet érdemelnek, és keményen dolgoznak azért, hogy megértsük a műszaki részleteket, ahol hát bizony a szakértelem nem a mi oldalunkon áll időnként, és döntéseket viszont mégis meg kell hozni. 52-53 módosító, erről nyiről hát mi kettő-hármat megoldottunk itt a frakciómban, a titkárságunkon hogy a megengedhetőség kérdését így nevessék fel, mert egyes módosítók nem esnek a hatáskörünkbe. Ön említette, hogy nem tudja befogadni őket. Ha elfogadjuk is, ugye nem tudjuk továbbítani. De hát itt minden egyes képviselőnek el kell döntenie, hogy visszavon-e módosítót, vagy nem von vissza. A nem megengedhetőek Hát egy 55 szám szerint szerintem, amelyre ön is hivatkozott. A szocialisták és demokraták részéről vannak módosítóink, én személyesen fogalmaztam meg jó néhányat, és ez a koncepció világosabbá tételével foglalkozik. Az fontos, hogy az agronómiai készségeket és képességeket erősítsük, az élelmiszertermelés javára szolgáljon a változtatás. A biostimulanciák kettős felhasználása növényvédőszerként, illetőleg biotermelés növelőként egy kettős célra tudjuk használni az anyagokat, és ezt konkrétan szabályozni kell. Ezt talán a következő üléseinken az előadóval meg fogjuk tudni beszélni. A frakcióm számára fontos, még amit Hújtima úr is említette, azaz, hogy a nitrát irányelvhöz fűződő kapcsolatot vizsgáljuk. Nem akarom ezt újra megtámadni, és uh, itt a szerves uh, trágya használatát csökkentsük. Itt van jogi és technikai vetület ennek a problémának. Nem tudom, hogy a rendeletünkkel, a nitrát irányelvre egyáltalán hatással tudunk -e lenni, hogy újra megnyissuk az azt a vitát, ennek bizony vannak jogi, jogtechnikai hátrányai. Egyébként is azon a véleményem vagyok, hogy az előírások még nem teljesíthetők a technológiai haladás alapján, hogy gondoskodjunk arról, hogy nyilván a szerves trágya a jövőnk, de hogy most kellően tudjuk-e használni az élelmiszertermelésben, hát ezt még egyenlőre kétlem. Szerintem a körkörös gazdaság esetében is, vagy a körforgásos gazdaság esetében is erre kell törekednünk, de hogy a mostani javaslatban tényleg erre kellett törekedni, ez egy külön kérdés. Nem hiszem, hogy ezt alkalmazni tudjuk a nitrát irányelv összefüggésében. Vannak más aspektusok is, amelyeket megbeszélünk. Azt hiszem, nagyon jó anyagot kaptunk az előadótól, egyes területeken már meg is állapodtunk, ő is említette ezeket, lesznek még további területek, ahol meg tudunk állapodni. Igyekszik egyébként az előadó a szerves trágyával foglalkozni, és erre az aspektusra helyezi a legnagyobb hangsúlyt, sőt kizárólagos hangsúlyt, de a nitrát irányelvhez fűződő kapcsolat lesz a munkánk központi része. Én most úgy látom, és ezen fogunk dolgozni, mi igyekszünk kooperálni abban, hogy a témát együtt lendítsük fel, és amit mi itt nem érünk el, Hojtima úr, az majd harcolunk az MV-ben, vagy az IMCO-ban. És ott számítunk a kollégákra is. Köszönöm. Jár úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az árnyék előadók elébe engedett ebben a vitában még. Egy egy általános kérésem van, Jan Oitima felhívta a figyelmet a fő problémára, a központi problémára, jó, hogy fontos megközelítés, hogy rendben megosztjuk a hatásköröket az egyes szakbizottságok között, és ez egy helyzet. Egy kicsit keményen fogalmazok, de úgy tűnik, hogy a Környezetvédelmi Bizottság mindenféle mellékhatások nélkül, mindenféle következmények nélkül határozatokat hozom. Ugyanis van még itt más szakbizottság is, amelynek az ügyfelei viselik a hátrányát. Tehát mi magunjunk egyrészt magunk, ha mi döntünk erről, és akkor hát a trágya nem jól hozzáférhető, drágább lesz, a gazdaság az reagál. Tehát ha valamiből kevés van, a kínálat kicsi, akkor az árakkal szabályozza ezt a piac. Aztán a kereskedelmi tevékenység, tehát hogyha foszfor importtól függünk majd egyetlen kereskedelmi partnertől, azért annak is súlyos következményei lesznek a belső kereskedelmünkre és hogyha túl ambiciózus határértékeket alapítunk meg, és Észak-Afrikából hozzuk az összes importot. Micsoda fejlesztési politika ez? Ezeknek az országoknak valamit kínálni is kell, tehát most az elnökhöz fordulok, fordulok még nincs mindennek vége. A három szakbizottsági elnök, tehát az elnökök a három szakbizottságból üljenek össze, és mondják el, hogy hát van itt egy probléma, ez így nem lehet itt gyakorlatilag a szakbizottságok nagyon különböző módon működnek. Egyértelmű. A Környezetvédelmi Bizottság azt mondja, hogy a környezetvédelmi érdekeket képvisel, de egy kicsit azért nézzenek körül, hogy mit érnek el azzal, amit akarnak. Ez a fő problémám, hogy ezt nem csinálják. Tehát szedjük ezt össze még egyszer, ezért fordulok önhöz. Itt határértékekről van szó, a Környezetvédelmi Bizottság főleg ezzel foglalkozik kereskedelem politikai szempontból a gazdák számára is ezt tűrhető szinten kell tartani. Nem lehet csak úgy a saját útjukat járni és mindenféle döntéseket meghozni. Most a célegyenesben mi történt megint, csak elmondom, ezt még eh, a szakmai szövetségek se figyeltek erre eléggé, itt a műtrágya rendelet összefüggésében a limestone angolul, vagyis a méz kerül szóba és az unión belül is, hát vannak ilyen termelőhelyek, ez így van, ez jutott nekünk, és erről nem tehet senki, és ha nem vagyunk észnél, akkor ezeket szépen bezárhatjuk, ezeket a bányákat, és a, a gazda nem 20 kilométerről hozza majd a meszet, hanem Oroszországból fogja importálni. Mit akarnak? Hát ezt még egyszer, ezeket fogjuk össze. Jan nagyon jól leírt, hogy miről van szó előadóként mi mezőgazdasági bizottságként, ha megfogalmazok az aggájainkat, akkor szépen félretolnak bennünket. Ezért kérem még egyszer, hogy a szakbizottsági elnökök hárman vannak, üljenek szépen össze, és beszéljék meg, hogy tényleg egy holisztikus megközelítése az, amit itt csinálunk. Ez itt nem csak egy technikai kérdés. Itt valóban sokkal többről van szó, és a szakbizottságok különböző irányokba indultak el teljesen. A plenáris szavazás, ugye megint elhangzott, a plenáris szavazások időnként véletlenszerűen alakulnak, milyen formában vagyunk, milyen hangulatban vagyunk ötödször ismétlem magam, de most az elnökünkhöz fordulok, hát próbálja meg a Környezetvédelmi Bizottság elnökét, a Kereskedelmi Bizottság elnökét, keresse meg, hát, és beszéljük még egyszer előre a problémáról, hogy legalább minimális eredményként nem mondhassa senki, hogy nem tudtam. Erre ne hivatkozzanak később, hogy nem voltak ismeretei. Most egyenre attól tartok, hogy drágább lesz ez a gazdáknak, és a kereskedelmi kapcsolataink is korlátozódnak. A végén pedig az előadó véleményéhez is hozzászólnék itt a szerves trágya esetében. Jó mm, üzletnek tartom, a gazdáink ugye a trágyánál ugye itt rendszer szinten kell ezt alkalmazni, és egyre keményebb törvényeket írunk elő, és hát vonzónak tartom, hogyha azt mondjuk a gazdának, mi nem csak fenyegetni tudunk, nem csak ütni tudunk, hanem megmutatjuk a kivezető útat a technológiai megoldás keretében, vagyis ajánlunk. A szerves trágyát átalakíthatod, és akkor úgy használhatod, mint az ásványi alapú trágyát. Ha a számok rendben van, ha a technológia működik, ha ki is lehet fizetni, még akkor ez egy jó ajánlat a gazdáknak. Nem csak fenyegetünk, hanem van gyógyír is. Ezt mondhatjuk. Köszönöm szépen, köszönöm a magyarázatokat. Bogovics úr. Köszönöm szépen a szót. Egyetértek az előttem szólóval. Valóban tudjuk, hogy mennyire eh, nagy követelményeket állít elénk technikai és geopolitikai szempontból is ez a dokumentum, és ideológiailag, politikailag ugyanúgy vannak benne kényes elemek. Ezért van az, hogy ennyi különböző technikai jellegű találkozót kellett tartsunk különböző szakértőkkel. Hogyha megnézzük, hogy milyen eredmény jött ki ebből, azt látjuk, hogy a bizottság eredeti javaslata különösen a kadmium és foszfor szennyezők kapcsán túlságosan ambiciózusnak látszik. Bizonyos esetekben a határértékek háromszor, négyszer olyan szigorúak, mint bárhol máshol a világon. És a, az egészségügyi szakértők véleménye szerinti sem szükséges a kadmium szinteket például ennyire alacsonyra szorítani kötelező jelleggel. Ez nem tartozik egyébként a kompetenciánkba, de mi érdekünkben is áll, hogy ne essünk túlzásokba. Az MV jelentéstevője Gárdéni asszony erről is szót tett. Nagyon nehéz lesz konstruktívan tovább dolgozni ezen a jelentésen, hogyha ebbe az irányba mozdul majd el. A Jan által elkészített véleményét én is szeretnék köszönetet mondani, és a Hollandiába tett tanulmányútért ugyanígy. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hogyha az állati trágyának a státuszát úgymond emeljük, és megpróbálunk minél inkább a szerves termelés növelő termékekre koncentrálni, és ennek, ezeknek a fejlesztését ösztönözni. Ha a mezőgazdaság valamilyen módon részt tud venni a körforgásos gazdaságban, az pontosan ez az út lesz a szerves trágya jobb kihasználása. Százalékokról beszélhetünk, de azt is látjuk, hogy a módosítók errefelé, arrafelé szeretnék elvinni a szöveget egy technikailag megoldhat, egy technikailag fenntartható megoldásra van szükségünk itt is. Ami a mezőgazdaság társadalmi elfogadottságát illeti. Tegnap Jár úr mondta éppen, hogy vannak olyanok, akik e, alig bírják elfogadni, hogy a termelés, növek, a termelés növeklő termékeket egyáltalán használjuk számunkra. Ezért az a fontos, hogy a nyilvánosság támogatását nyerjük meg a mezőgazdaság számára, bizonyítsuk be, hogy mi is a körforgásos gazdaságot támogatjuk. A nitrátok kérdése problematikus lesz, erről különös nagy figyelemmel kell majd tárgyalnunk, és a két kompromisszumos módosító, amelyet Hojtema úr megemlített, majd a jövő héten készül el ezzel kapcsolatban. Egyébként ugye a nitrátokról szóló irányelvet és a szerves tárgyák tápanyag tartalmáról szóló jogszabályt együtt kezeljük. Nagyon fontos, hogy tudjunk különbséget tenni a tápanyagok, a termelés növelő hatás és a egyébként trágyában létező más anyagok hatása között, hogy ne, hogy, hogy képesek legyünk fenntartható megoldást találni. Több mint 500 módosító érkezett az anyaghoz, az MV-ben majdnem 800 van, én úgy gondolom az Envinek kell elfogadhatóbb és meg, megvalósíthatóbb megoldásokra törekedni, amely nem megy majd a mezőgazdászok kárára. Köszönöm. Andrew kollégáé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam Péter járt. Péter, rólad beszélek. Megvárom, még leül. Én úr, meghallgattam Péter jár hozzászólását, mégpedig egészen el voltam bűvölve tőle, mivel azt mondta, hogy lehetőség van arra, hogy az európai mész, hogy csak az európai mészkő és kalcium tartalékokat kell csak, hogy, hogy ezeket, majd nem, e, ezeket majd nem lehet használhatóvá tenni, és emiatt majd Oroszországból leszünk kénytelenek meszet importálni hát igazából hektáronként hatalmas mennyiségű, tornányi mennyiségű meszet szoktunk használni a mezőgazdaságban, és ezek, hogyha elkez, elképzeljük, hogy ezt majd Oroszországból kell importálni, elképesztő összegek lenne, lennének ezek, és én nem mondom, hogy Péternek nincs igaza, valóban lehet, hogy előásott valamit ezzel, de mindannyian fel kellene, hogy ébredjünk most már ha valamelyik, valaki közülünk ki az MV-ben és az imco ban is helyet foglal, akkor ott át kell adni nagyon is határozottan ezt az üzenetet. Erről is. A biogazdálkodók is használnak, ugyanis meszet ők sem ellenzik, úgyhogy az ő életüket is rendkívüli módon meg fogjuk nehezíteni, hogyha ezt megakadályozzuk. Tehát ezt, ezt, ezt nagyon fontos, hogy támogassuk, különben majd apró betűkkel meg lesz tiltva, és akkor nagyon nagy gondok elkeznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban összetett ez a kérdéskör. Nem csak szakmai, technikai, hanem politikai értelemben is. Tehát megvan annak a veszélye, hogyha mondjuk negyedikként a Környezetvédelmi Bizottság is beavatkozik, nem három bizottság kezeli, ott van az IMCO is, tehát sajnálom, hogy nekünk nincs erre hatáskörünk illetve az INTA, a Nemzetközi Kereskedelmet Kezelő Bizottság. Szeretném Hújtema úrnak, az előadónak megköszönni ez, ezt a javaslatot a munkánk menetére vonatkozóan. Ahogy Megillere asszony elmondta, kompromisszumra kell törekedni, ami összefogja a módosítóinkat. Konkrétan a nitrát direktívára kell kiemelten odafigyelni. A nitrát irányelv pontos odafigyelést igényel. Örülök egyébként, hogy a termésnövelő készítményekre ilyen javaslat született, csak félünk arra, hogy például az állati eredetű termést növelő lehetőségeket is valahogy beépítsük, tehát azért a trágya se maradjon ki a felhasználási körből, és ne kell messziről szállítani a termékeket. A termelés helyéhez közel legyen viszonylag a termésnövelő forrás. Tehát a felhasználási helyhez maradjunk közel. És a módosítom pontosan erre vonatkozik. Ezt akartam volna pontosítani, hogy csökkentsük a költséget tegyük gazdaságosá a gazdák működését. A javaslatba ezt kéne beépíteni. Pani poseł Delayer. Köszönöm szépen, Delayer képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Új a kollégának, köszönöm az elvégzett munkát. Engem különösen közelről érint gazdaként, illetve felhasználóként, hogy természetes, vagy pedig mű-e a termésfokozó készítmény. Maradjunk ugyanakkor észszerűek, amikor kezeljük ezt a témakört. Hogyha az ember az egyik szakbizottságban ül, akkor egyfajta álláspontja van, a másik bizottságban átülve pedig változhat az álláspontja. És ez többekre is vonatkozik, hogy akik itt egyfajta álláspontról győzködnek bennünket, a másik szakbizottságban pedig a kollégáknak egy másik álláspontot közvetítenek. Andrió kollégára gondolok, és azt mondom, hogy a maximalizmus az bizony káros. Tehát ne ideát kergessünk, hanem maradjunk a realitások talaján. A körkörös gazdaság úgy tud működni, hogy az állati tárgya, amit amúgy is alkalmazunk, a mezőgazdaságot szolgálja. Minél jobban hasznosítjuk, és pedig helybeli szinten, annál jobban járunk. És itt most nem jogszabályi szövegre gondolok feltétlenül, de ne keressünk mesterkét megoldásokat, hanem maradjunk észszerűek összefüggésben a céljainkkal. Például itt a tagállami mezőgazdaságot védjük, a gazdákat, és nem csak tagállami, hanem európai szinten is, aki viszont a környezetvédelmi, vagy az INTA, vagy az INCO szakbizottságokban ül, valahogy képviselje a mezőgazdaságnak a szemszögét, hiszen egyébként elválaszthatatlanok vagyunk. Często się spotykamy z zarzutem, że nie jesteśmy bezpośrednio zainteresowani. Nagyon gyakran vádolnak minket azzal, hogy összeegyeztetetlenség mutatkozik, érdekkonfliktus mutatkozik eh, a munkánk és az otthoni tevékenységünk között, hiszen nagyon sokan magunk is gazdálkodók vagyunk, és ezért szokták azt mondani, hogy nem lenne igazságos, hogyha eh, kizárólagos kompetenciánk lenne ezekkel a, ezekkel a dossziékkel kapcsolatban. McIntyre asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek az előttem szólóval, valóban sok gazdálkodó dolgozik ebben a szakbizottságban. Fontos is, hogy a mezőgazdaság hangját hallhass, hallassuk, képviseljük, és ilyen módon meg tudjuk védeni az európai gazdálkodók érdekét, akiknek rendkívül nagy szüksége van a termelésnövelő termékekhez és más termékekhez való hozzáférésre. Hogyha átgondoljuk az élelmiszerbiztonsági helyzetet és a termelés egyre növekvő volumenét, akkor itt eh, nem el kell, hogy ismerjük, hogy a termelés növelő termékeknek nagyon nagy szerepük van. Más hozzászólók is említették, hogy eh, aggodalommal tölti el őket az, az a mód, ahogy megnyírbálják a a szakbizottságunk kompetenciáját. Például a kadmium, ami nagyon ellentmondásos anyag, és amelyel kapcsolatban a bizottság valóban túlment, túllőtt a célon. Kadmiummal kapcsolatban jó lett volna, hogyha ö, nekünk is adtak voltak adtak volna kompetenciát. Örülök neki, hogy Hújtama úr véleményében megvédi a mezőgazdászok érdekeit. Néhány módosítót magam is benyújtottam, megpróbálok nem megismételni olyan dolgokat, amiket előttem már elmondtak. De azt elmondanám, hogy nagyon fontos, hogy az európai szinten megalkotott jogszabályok figyelembe vegyék azokat az administratív terheket is, amelyeket a gazdálkodók vállára terhelünk, illetve a ö, trágya ö, termelők vállára próbálunk terhelni, meg kell próbálni észszerűen gondolkodni. Mondok egy példát. A negyedik melléklethez, a 2.2-es részhez benyújtottam egy módosítót. Itt a bizottság különböző formatervezési és, és termeléstervezési követelményeket állít itt meg. Én ezeket ellenzem, hiszen Ezeket a, ezek az információk, hogyha ezeket közzéteszik, akkor ezek olyan érzékeny információk, amelyek a termék biztonságát igazából nem befolyásolják, viszont a közzétételük hátrányos lehet a termelőre. Úgyhogy ebből a szempontból is át kellene gondolnunk, hogy a, az administratív terheket sem szabad növelnünk, de így ráadásul ezzel a rendelkezéssel még a vállalatok vers versenyképességét is veszélyeztetnénk. Úgyhogy jó lenne, hogyha a vita mostantól kezdve úgy folyna, hogy mi a mezőgazdászok és a termelők érdekeit védenénk. Én magam is ez, gazdálkodó vagyok, úgyhogy én mindenképpen ezt fogom tenni. Tehát mindig arról beszélünk, hogy jobb jogszabályra, jogra, jogszabályalkotásra van szükség a better regulation elvéről, biztosítsuk akkor azt, hogy amit itt teszünk, az valóban javítja a jogszabályokat. És különösen a KKV-k helyzetét nem rontja a túlzott adminisztratív terhek miatt. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez nem egy egyszerű ügy, és számos bonyolult összefüggést vett fel. Az a cél, hogy a mezőgazdaság világában minőségi legyen a termelés, megfelelő a mennyiség, de korlátozott a trágya, illetve termésnövelő felhasználás. Azon gondolkodom, hogy a nitrát irányelv esetleges módosítása ebbe az irányba vezete, de most itt igazából a biostimulánsoknak a kérdését szerettem volna felvetni, ami a 80-as, illetve a 188-as módosítóknak a tárgya. Meg kell védenünk a mikroorganizmusok biostimuláló hatását a növénytermesztésben. Elő kell segíteni a kutatásokat a növényi eredetű biostimulánsok ügyében, hiszen ez a minőségi megoldás. Kerüljük a mérgező anyagok, a káros anyagok használatát, és ez segíthet a gazdáknak. Köszönöm. Tak, czekamy teraz na pana posła Hauslinga, na jego wypowiedź. Hausling úr, Köszönöm szépen. Jár úrnak szeretnék én is szólni hiszen eh, most itt már sokat sírtunk arról, hogy nincs elég kompetenciánk. Lehet, hogy a többi szakbizottság is ugyanezt mondja, például az EMFI NV is eh, szeretne a kadmiummal kapcsolatban ö, eh, ö, eh, nagyobb hangsúlyt kapni. Hogyha azt nézem egyébként, hogy milyen sok mezőgazdász van az MV-ben, akkor az MV részéről inkább arról, arról azon aggódnék, hogy hát ha az ő döntéseiket is majd befolyásolja ez a arány. Én egyébként árnyék előadó vagyok az MV-ben ennek a témának, és persze támogatom azt is, hogy a termelés növelő termékek környezeti hatását is hangsúlyosan vegyünk figyelembe. Ugye amikor az Európai Unió a kadmiumról egyrészt azt mondja, hogy, hogy ez ne természetes úton jelenik meg, akkor a trágyák kapcsolatban nem mondhatjuk azt, hogy hogy, hogy nem korlátozzuk, hiszen a kadmium terhelés a talajban 60%-ban a tár- trágyákból származik. Ugye vannak olyan tagállamok, amik számára ez nem problémás, de de mi a mezőgazdászok képviselőiként nem szavazhatunk az ellen, hogy a tár, trágyák káros anyag tartalmát meg kell próbálni csökkenteni. Bár azt kérdéses, hogy technikailag megvalósítható-e a bizottság javaslata. Mert ugye, de hogyha ilyen dolgok ellen, a környezet védelmét célzó dolgok ellen szavazunk, akkor bajba kerülünk, úgyhogy úgy, hogy azért erre, ezen az úton ne induljunk el, és ezért ne olyan vitát ö, folytassunk, ami ez ellen megy. Ugye nagyon nagyon sokan úgy érezzük, hogy a, a környezeti szempontok mögé sorolnak minket, hát ne úgy érezzük, hanem érezzük úgy, hogy egyenlően, egyenlők vagyunk az MV-vel és a környezeti, ö, környezeti ö, szempontokkal. Ö, azt nem mondhatjuk, hogy a, a, hogy a könyv különböző, különböző szakbizottságok így egymás ellen harcoljanak, tényleg minden szempontot egyformán figyelembe kell venni. Buda képviselője a szó. Néhány általános megjegyzésem lenne ehhez a témához. Ugyanis Szeretnénk egyensúlyt teremteni a gazdálkodók igényei és az ágazat, a termelő ipar igényei között. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági szakbizottság feladata ez, mert nekünk van kapcsolatunk a gazdálkodókkal. Másfelől viszont hat hívjam fel a figyelmet arra is, hogy az ipar mit tud tenni ezen a téren. Beszéltünk a kadmiumról, de ne felejtsük el azt, hogy pontosan az előállítóktól kell, hogy érkezzenek az információk. Az egyetlen olyan ország, amely az adott határértékeken alul tudja tartani a kadmium szintet, és ilyen terméket tud előállítani, az gyakorlatilag Oroszország. Gondoljuk át, hogy milyen egyensúlyt szeretnénk teremteni. Természetesen szeretnénk, hogyha a mezőgazdaság környezetbarát lenne egyfelől, másfelől viszont szükségünk van a vegyi anyagok használatára. Köszönöm. Pán Poszol Kaputo. Caputo úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr a szót, és Hújtama úrnak is köszönöm szépen a jelentést. a kollégák által elmondott dolgokkal nagyjából egyetértek a kadmiummal többek között, de két dolgot emelnék ki a gazdák szempontjából praktikus lenne, hogyha elgondolkodnánk azon, hogy amikor termés növelő terméket vásárolnak, akkor annak például a kálium, foszfor, nitrogén összetétele 15-15-15 százalék, és ugyanakkor a címkén szereplő kadmium nem több mint 2%, illetve a tápanyagtartalomra is ez vonatkozik. A bizottság javaslata a jövőre nézve, amikor a gazda megvásárolja ezt a terméket, akkor a teljes tápanyag 6%-áról rendelkezne, tehát ez a 15-15-15, ez lemenne 13-13-13-ra. És én erre vonatkozó módosítást terjesztettem elő, vagyis a nitrogén, a kálium illetve a foszfát maximumát 2%-ban határozná meg a termékekben. Ugyan ezen koncepció jegyében a tűrés határokra is vonatkozik egy javaslatom, 5%-os eltérésre gondolok. A 5% a tömeg toleranciánál már túl nagy különbség lehet, mert hogyha megveszi a gazda az egy tonna termést növelő terméket, akkor 5%-kal kevesebb is lehet, ezt csökkenteni kellene 3%-ra. Aztán az is fontos, hogy a gazda olyan terméket vásároljon, ami nem főleg a talajt, hanem a növénynek a termékenységét javítja. Aztán a bizottsági szöveg a foszfornak a vízben oldhatóságát is elrendelni. A foszfor feltüntetése szerepel a rendelkezések között, de az egyes mellékletben nem szerepel olyasmi, hogy a foszfor oldható is legyen. Az ásványi anyag tartalomnak az oldhatósága jó lenne, hogyha szerepelne az egyes mellékletben, és remélem az előadó a javaslataimra nyitott lesz majd, és nem hagyjuk ki ezt a lehetőséget, hogy hatékonyan szabályozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm én is Hújtim a kollégának, hogy dolgozik ezen a jelentésen, de hát itt megalapítom azok a határértékek, amelyeket rögzítünk, ezek teljesen mellé mennek helyenként a nitrátnál, a bevitelnél, tehát Kemptenben végeztek egy vizsgálatot, és megállapították, hogy maximum 350 kg-os nitrát bevétel nem, ha ezt szakszerűen csinálják persze, nem jelenti azt, hogy ez a vízbe is került, tehát hogy ezt nem mossa be a vízbe, tehát az algajban ezt végeztük ezen a területen. Tehát a 180 kiló egyáltalán nem gyakorlatorientált, és eh, a gazdasági célú trágyát felváltják mással, ez nem jellemző. Az nem akarjuk a környezetet károsítani, de Martin, ha azt mondod, hogy a kadmium bevitel 60%-ban kereskedelmi nitrátból származik, most is azt mondták, hogy bionát, tehát a részbevitel is nem természetes forrásból származik, hogy hogyan viszik be. Tehát azt is meg lehet vitatni, a részterhelés honnan érkezik. Tehát a másik pedig, hogy Oroszországtól fogunk függeni majd a trágyánál, vagy a termelésnevelő szereknél, hát mennyiben tudunk egy orosz diktátumhoz alkalmazkodni, ez a nagy kérdés, de aztán örülök annak, hogy a savas eső témáját kezeltük, de hát a kénre szükség van a jó hozamok érdekében. Végeztettünk talajvizsgálatot is, és megállapították, hogy túl kevés a kén a talajban, ugye, mert ez valahogy ki kell egyenlítenem ezt annak érdekében, hogy tisztességes hozamom legyen a rossz talajon, és látni kell, hogy a trágyázásra egyszerűen szükség van, hogyha megfelelő szinten akarjuk stabilizálni a hozamokat. Tarabella úr. Köszönöm szépen. Hát, hogy ismétlem magamat de szeretném hangsúlyozni, amit többen elmondtak, Andrió úr, Delano úr és még mások is elmondták, hogy egyesek úgy gondolják, hogy ebben a keretben a termést növelő termékekről szóló szabályok vitájában meg lehet újra nyitni a nitrát irányelvet. Nem kellene ebbe az irányba elmenni, nem lenne egy legbölcsebb eljárás, hiszen Fontos a talajvédelem, de ez egy Pandora szerencéje. A felülvizsgálata nem kizárt a jövőben, de az irányelv nagyon fontos eszköz, tehát itt most félrevinné a mi jogalkotó munkánkat. Árnyék előadóként is mondom ezt az IMCO részéről. Köszönöm szépen. Jár úr. Nos, még egyszer köszönöm elnök úr, hogy újra szót kaptam. Itt a mészsel kapcsolatban helyesbítek. Nem vagyok geológus. Kétféle helyünk van itt Európában, és itt nem milligram tartalomról beszélek, nem erről van szó. Itt különböző keverékekről beszélünk, van egyfajta lelőhely, az megszüntetne, ez nem kerülhetne be főleg Kelet-Németországban vannak ilyenek, ezért van az, amit elmondtam, tehát az én régióban is ez történne, az a millelő helyünk ahonnan a mészellátás történik, az 50 kilométerre van tőlünk, és utána óriási szállítási útvonalak jönnének. Persze vannak más lelőhelyek itt Európában, de hát ez a jó Istentől függ végül is, hogy, hogy, hogy férünk hozzá. A határérték duplája vagy háromszorosa is lehetne ez bizonytalan, de ezt meg kéne beszélnünk a második pontban. Egy monitoringot kérnék a három érintett szakbizottságtól. Nézzék meg, az ellentétes pozíciókat végig lehet gondolni. Nem olyan értelemben mondom ezt, hogy az egyik a másikat ki akarja ütni, de még egyszer mondom, nem akarom, hogy a végén azt mondhassa valaki, hogy nem tudott róla. Jó dolog a hatáskör, és eh, fontos a hatáskörök eh, limitje, de hát időnként ez hajlamos eh, félrevinni az embert, hogy csak a saját boxába, dobozában gondolkodik. gondolkodik. Gardini kollégával beszéltem a héten a Környezetvédelmi Bizottságban, és egy kicsit a vita során az alakult ki bennem az a vélemény, hogy hát a Környezetvédelmi Bizottságban nem tudatosult igazán a hatás, hogy milyen hatást keltünk, és ezt kollégák között tényszerű megbeszélni. És akkor kézenfekvőnek tartom azt, hogy bizony a szakbizottságok vezetői ezt megbeszéljék. A célban egyetértünk, de hát az arányosság címszava is kerüljön előtérbe, és a zöld politikánál ugye mind, ugye itt ők a német kiskertből indulnak ki, az az elv, ugye, tehát ők az, a saját kertemet rendbe tartom, ami nem tetszik, az kihaigálom a kerítésen, ugye, tehát azért ez nem egészen így van, és állandóan magunkra vesszük a termelés megnehezítését, a világ meg halad szépen a maga útján tovább hogy is szoktuk mondani, ideológia nélkül, habzószáj nélkül beszéljük meg, hogy mind a három szakbizottság tudja, hogy igazából mit csinál, ha döntést hoz egy adott szinten. Ezért a monitoringot kérem, végezzük meg ezt, hogy a három szakbizottság ne rohanjon külön irányba. Köszönöm. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter.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 jelentést, amit bemutatott. Het verschil tussen de Agri en de Envi-commissie. Ik ga nu zeggen, in de Envi... Az Agri Envi eh, tagjaként nem találom azt a megoldást, ami a körkörös gazdaságnak segítene. Tehát ez egy alapvető szerepkör lenne a regionális fejlesztési politika, illetve az ásványoknak a beszerzése fontos a helyi gazdaság szempontjából, és más számok, más igények is felmerülnek, eredményeket kellene elérnünk. Mert hogyha a körkörös gazdaságot nem tudjuk beindítani és működtetni, akkor összeomolhat. 2040-ben mindent telíthetünk foszfáttal. És ha feltesszük a kérdést, hogy miért ruház be Kína itt a régióban, Kína is az ilyen típusú megoldásokat keresi. És a gazdaságok egész sora indult el a családi gazdálkodás felé. Ehhez bizonyos jogokat is kell biztosítani. Az idő múltával és ez a vita is némileg ezt segíti elő, hogy a multik tegyék rá a kezüket a mezőgazdasági termelésre. A környezetvédelmi szakbizottságban is nagyon érdekesen alakul a vita, mert akkor, amikor konkrétan a finanszírozás kérdése merül fel, akkor például még az FC szerepvállalását is említik, sőt, ezt nálunk megerősítette az elnök. Ami pedig a termésnövelő termékekre vonatkozik. Orosz importról beszélnek egyesek, olasz, német kollégák beszélnek erről. Fogalmazzunk őszintén, a termésnövelő készítmények vegyszerek és két típusú trágyázásra van szüksége a gazdának, ezt itt mindenki tudja a teremben. Úgyhogy a problémát nagyon komolyan kell venni, és kezelni kell. Nem szabad túl sok vizet pazarolni, mert az terheli a környezetet és most nem a holland gyakorlatról beszélek, mert nem erre vonatkozik ez a téma, de a legjobb a természetes trágya, aminek nincsen negatív hatása a természetes vizekre. Ugyanakkor a határérték, ami a javaslatban szerepel, az túl alacsonyan megszabott. Vannak magas ásványtartalmú vizek, Hújtema úr a javaslatban erről sem szabad, hogy megfeledkezzen. És itt a mögöttem ülő kollégákra nézve, illetve gondolva, mondom, hogy ma kiváló államtitkárunkkal erről vitát tartottunk, ő felel a környezetvédelemért, A cél, hogy a talaj a legjobb állapotban maradjon, a legegészségesebb maradjon, és az ásványi tartalom megterhelheti a talajt, de végül is a gazda döntése legyen, hogy mit használ. Kerüljük el a katasztrófákat, mint ahogy Hollandiában például nagyon rosszul alakult a talajminőség. Nem láthatunk mindent előre, de mégiscsak bele kéne gondolni, és kérem, hogy vegyék figyelembe a szavaimat. A A Hújtama úrnak jár úrhoz csatlakozva annyit tudok mondani, hogy én egy egész sor módosított terjesztettem elő. Az MV és az Agri keretei között is remélem, hogy ezek a módosítók beépülnek majd Gábléni kollégával a kadmiumról például egy módosított terjesztettünk elő a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Őrültségnek tartom, hogyha itt külön irányokba dolgozunk, ahelyett, hogy egyesítenénk a tudásunkat és az erőnket. Elnök úr, azzal szeretném zárni, hogy az általam vázolt irányba vigyük előre a javaslatot, és például Angliában, de más országokban is különböző mezőgazdasági kampányok pont az ellenkező irányba mutatnak. Ne használjuk annyit a traktort, hanem termeljünk természetesebben. Köszönöm szépen. Megines. Megines asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak. Először is a közös hatáskörök ügyében vigyázzunk, hogy mi a kollektív hatása annak, amit itt munkaként végzünk. Tehát én azt gondolom, hogy a szakbizottsági elnökök maradjanak párbeszédben, és egyeztessék össze a munkamódszereiket, mert itt nagyon széttartó irányok jelennek meg. Aztán a nitrát irányelvvel kapcsolatban személyesen azt gondolom, hogy a kezdeti ellenállás a nitrát irányelvvel szemben talán téves volt. Mert egyébként is megvalósult, és a gazdáknak együtt kell vele élniük. Én megértem a javasolt előadói szempontokat. És azok, akik azt mondják, hogy felül kéne vizsgálni a nitrát irányelvet, én azt mondom, hogy itt nem újranyításról vagy drasztikus átalakításról van szó, hanem az állati eredetű trágya ügyében. A nitrát irányelv az valóban megvizsgálható, és én támogatom az előadó által követett irányt. Hogyha megnézzük, hogy a gazdák hogy alkalmazzák a termésnövelő termékeket, akkor a gazdák szempontja, hogy megbízható termésnövelő termékek garantáltan elérhetők legyenek, és minőségi, biztonságos élelmiszerek előállítását tegyék lehetővé, de megfelelő áron. Tehát a kereskedelmet is szem előtt kell tartani. Ne legyünk túlzottan kitéve az orosz importnak, mint az energia behozatalban például. Tehát például, hogyha téves döntéseket hozunk, akkor az orosz műtrágya importra szorulhatunk. Ezért is óvatosságra intenék, ne rohanjunk, mérjük fel a lehetséges következményeket az összes ezzel foglalkozó szakbizottságban, és akkor végezhetünk jó munkát. Ami a gazdáknak számít, ami a szántóföldön lényeges, az, hogy pozitív eredmények szülessenek itt, és ne negatívumok. Meg Giller asszony. Nos, nem vagyunk a kadmium ügyben illetékesek. És mivel itt erre terelődött a figyelem, elmondom én is a véleményemet a bizottsági javaslatról szerintem a bizottsági javaslat nem tud rövid távon működni. A határértékek a kadmium esetében tarthatatlanok. Eltúlozták. Egyetértek a célra, hogy legyen kadmium határérték, de ennek az időzítése, illetve a konkrét határérték a bizottság javaslata szerint ez nem fog működni. Nem automatikusan működőképes. Nyilván a, a környezetvédelmi és a mezőgazdasági szakbizottság szempontjai eltérnek, ellentétesek adott esetben. Tulajdonképpen mindkét szakbizottság tagjaként én is tapasztalom, hogy eltérnek az álláspontok. Egyetértek, hogy legyen határérték, csak ez most momentán nem vezethető be ilyen értékben. Úgyhogy Oroszország, Finnország vagy Marokkó Észak-Afrikában lehet az alternatív beszerzési forrás, de csak akkor, hogyha megfelelő a határérték, ami ezt lehetővé teszi. Hát, hogyha alacsony a határérték, akkor Észak-Afrika kiesik. Ezt mutatják az adatok is. Mindezt figyelembe kell vennünk, és nem tudjuk azonnal megvalósítani, bevezetni. Ez az észszerű megközelítés, de az nem helyes, hogyha valaki folyton ismétli önmagát, és ebből állandó csatározások adódnak, zöld álláspont fogalmazódik meg, aztán valaki ellene szegül, akkor utána az a viszont válasz, hogy nem akarja a környezetvédelmet, tehát ehelyett összpontosítsunk a döntésekre és ne legyünk közben maximalisták. Semmit sem másut nem jó a maximalizmus. Most az Európai Bizottság képviselőjét kérdezem, Johanna Bencelt, a, a GRO főigazgatóság képviselőjét. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Fontos ez a témakör az Európai Bizottságnak. Örömmel látnánk, hogyha menne előre a munka. Ahogy többen elmondták, sajnos nagyon összetett is ez a témakör. Szakmai, technikai szempontból, politikai, sőt még jogi szempontból is. Hiszen a vegyszerek, a termékek, a hulladék szabályozás mind érintett ebben a témában. Úgyhogy a bizottságnál is több különböző főosztály foglalkozik ezzel, ahogy önöknél is többféle szakbizottság. Úgyhogy előzetes elemzések születtek már a bizottság illetékes főosztály részéről, amelyek a legközelebb állnak ehhez a témához. Ezt előre bocsátva, köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok. Óriási munka fejeződik ki ezekben az előterjesztett módosító indítványokban, ez nyilvánvalóan kiderült most. Egyes módosítók új szakkifejezéseket, illetve koncepciókat hoznak be, például az ásványi alapú, szemben a szervetlen termésnövelő termékekkel. Aztán a énep rövidítéssel a tápanyag felszívódását hatékonyabbá tevő összetevőkről is szó van. Igazából az Európai Bizottság minden terminológiai újításra nyitott, és pozitívan fogadjuk, hogyha a parlament kialakította az álláspontját, és ezt szeretné. Aztán fontos, hogy a tápanyag visszanyerés maximális legyen, ez a legnagyobb hatékonyság célja, és a bizottság fontosnak tartja. De ezt úgy kell elérni, hogy ne kerüljön veszélybe az egészségvédelem és a környezetvédelem. Három aggályos területet szeretnék felvetni, olvasva a módosító tervezeteket. Először is a növényi biostimulánsok témáját vetném fel. Ennek a meghatározása olyan kell legyen, hogy ne toljon be mesterségesen a termésnövelő termékek szabályai alá olyan termékeket, amiket növényi szabályozással is le lehet fedni. Például a biotikus stresszt az erre való toleranciát növelő termékek kikerültek a termésnövelő szabályoknak a köréből, a hatályból, és ezt a bizottság tudatosan kezdeményezte. Nem az a cél, hogy kiszorítsuk ezeket a termékeket a piacról, hanem egyszerűen a növényvédelmi rendelet alá tartoznak ezek a termékek. Aztán a növényi biostimulánsok esetében Számos módosító arra vonatkozik, hogy a mikrobiális, illetve új mikrobiális biostimulánsok kerüljenek be ebbe a körbe, és olyan biostimulánsok, amelyek nem kerültek be a hetes kategóriába a bizottsági javaslatban. Ez pedig azt jelenteni, hogy a rendeletben taxatéve teljes listát kellene arról összeállítani, hogy mik ezek a mikrobiális eh, biostimulánsok. A számon kérhetőség szempontja szerint fontosnak tartjuk, hogy vagy a társ jogalkotó, vagy pedig az Európai Bizottság állítsa össze ezt a teljes körülistát, és ne az ágazati eh, szabványügyi szervezetek, illetve testületek. Valamint egy kereszt hivatkozás az aktív összetevőkről nem biztos, hogy garantálna megfelelő biztonsági szintet a növényvédőszerekre is tekintette. Aztán vannak olyan javaslatok, hogy töröljünk néhány vegyi biztonsági előírást a REACH égisze alatt. Szeretnénk aláhúzni, hogy a vegyi biztonság a REACH keretében a vegyszerek, elsődleges nyersanyagokból származó vegyi anyagok kockázata szerepel csak a bizottsági javaslatban. Tehát, hogyha ezt kivennénk, akkor a kockázatok igen nehezen becsülhetővé válnak. Végül szeretném még hozzátenni a tápanyag visszanyerés biztonságos módszerével kapcsolatban. Ez leszűkíteni, ahogyan egyesek javasolják, az ásványi termés növelőknek a, a körét, illetve a szerves szén felhasználása, vagy a foszforolthatósági követelmény, és egyes nitrogénformákra korlátozás. Ezek azok a szempontok, amik a véleményünk szerint számos újító, illetve visszanyert tápanyag alternatívát zárnának ki a piacról, amik a rendeletbe, a jelen javaslat szerint beépülne, illetve megmaradna a lehetősége. Nem lenne szerencsés megoldás, mert akkor, amikor a gazdasági hatékonyságról, illetve az elérhetőségről tájékoztatjuk a gazdát, akkor a címként feltüntetett információk használhatók erre a célra. Tehát fontos lenne, hogy a gazda képben legyen, és ez lenne erre az eszköz. Ennyit szerettem volna a jelen szakaszban elmondani az észrevételeink formájában, ami pedig a szakmai és a jogi vonatkozásokat illeti. Rendelkezésükre állunk, szívesen adunk tájékoztatást illetve segítjük a kompromisszum kialakítását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Heidemann úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a, a bizottságnak és a kollégáknak is az észrevételeket. Először is a nitrát irányelvről nagyon sok minden hangzott el. Szeretném megvilágítani, hogy a módosításom célja mi lenne pontosan. Nem az, hogy újra megnyissuk a nitrát irányelvnek a vitáját, hanem hogy találjunk megoldást arra a problémára, amit felvetek. Tehát mi az, ami itt veszélyben forog? Egyes uniós területek, sőt, nő ezeknek a területeknek a száma, ahol ez a probléma komoly, a gazdák nem tudják az összes állati eredetű trágyát felhasználni a környezetvédelmi előírások miatt. És ehelyett ásványi alapú termést növelő termékeket kell behozniuk néha távolról, hogy termelni tudjanak. Most mi történik az állati trágyával? Nem használhatják fel a gazdaságokban, elszállítják, időnként feldolgozzák, cementet készítenek többek között belőlük útépítéshez. Tehát előáll az a furcsa helyzet, hogy nem tudjuk teljes mértékben felhasználni az állati eredetű trágyát, mert ezt kiszorítja a termésnövelő készítmény. Én azt javaslom, hogy az állati trágyát hasznosítsuk magasabb szinten, és kevésbé legyünk kitéve a termésnövelő készítmények elérhetőségének. Tehát én arra gondoltam, hogy határozzuk meg úgy az állati trágyát, hogy ezt lehetővé tegye. Sajnos viszont a nitrát irányelvben van ennek a fogalomnak a meghatározása, tehát abszolút nem a nitrát irányelvet szeretném itt újra megnyitni és megvitatni, hanem már 30 éve megvan ez a régi állati trágya meghatározás, és ezt kéne átalakítani, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az állati trágyában lévő tápanyagokat nem használhatják fel a gazdák, és egy célja jelzéssel ellátott termésnövelő készítményt kell, hogy használjanak a gazdák. És a jövőben egyszerűen kárba vész az állati trágya egyre nagyobb mennyiségben. És ez nagy hiba lenne. A szocialista kollégákkal, Tarabella, Andrio és Garcia urakkal keressük a megoldást a körkörös gazdaság érdekében. Mert valami hiányzik még e télen. Itt a további kételyekről a technológia nem tart még ott, hogy felhasználjuk az állati trágyát arra, hogy jó műtrágyát készítsünk belőle. Szerintem ezt nem kár vitatni egyelőre. Most Kár gondolkodni azon, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb. Kritériumokat kell megfogalmaznunk, szerintem ebben egyetértünk, és az emberek utána beruháznak, hogy elérjék a kritériumot, tehát egy benchmarkot tudjunk. Pillanatnyilag az a helyzet, nincsen iránymutatás, ilyen kritérium, az emberek szeretnének beruházni, de nem tudják, hogy milyen messzire menjenek ezzel, és nem költenek pénzt, nem ruháznak be, hogy ezt a potenciált kiaknázzák. Tehát egy benchmarkot, kritériumokat kell kialakítani, ha nem is mostanra, de mondjuk a jövőre nézve, hogyha a technológia jelen van, akkor ezt a pénzt fel lehet használni. Most nézzük a jogi kételyeket, tehát az állati trágya definíciója, a nitrát irány alapján azt mondják, nem tudjuk megváltoztatni. Meg lehet ezt tenni, megvizsgáltam. Miért vagyok ebben olyan biztos? Azért, mert a bizottsági javaslat eh, ugyanezt teszi végül is. Például a biostimulancia ö, eh, ö, eh, definíciót meghatározzák, és egy jó néhány más definíciót is megváltoztatnak, például a az állati melléktermék is ide tartozik, tehát láthatjuk, félnek, hogy megváltoztassunk valamit a nitrát irányelvtől, de ez az egyetlen megoldás. Talán tudunk erre találni megoldást, és a, tényleg a körforgásos gazdaság érdekében lépjünk. és itt elhangzott már, hogy ez nem kötelező, ez meg akarom nyitni a lehetőségét annak, hogy a tápanyagok, amelyeket az állati drában nyerünk, amiket exportálunk, vagy az építészem használunk fel, ezt, eh, ezt fel tudjuk használni egy CE jelzésű termelésnövelő szerben is. Eh, ez a célom, hogy ezt igénybe tudjuk venni, ezt meg kell beszélnünk, hogy hogyan tudunk megoldást találni erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát, a magyarázatokat. Láthattuk, hogy mennyire bonyolult a téma. Igyekeznünk kell a többi bizottsággal ö, tárgyalni, és megértetni az álláspontjaikat. A következő szakbizottsági ülés, a következő pont a szakbizottsági ülésen, a koordinátorok ülése következik. Vagyis újra találkozunk a koordinátorokkal rövid időn belül.